Jeg kommer til at tale dansk. Dánul fogok beszélni. és ezért, mivel Dánul beszélek, kérem vegyék fel a fejhallgatókat a petíciós szakbizottságban. Üdvözlöm Önöket! A 45 tagból csak hatan voltak korábban is tagok, tehát azt hiszem, hogy egy nagyon komoly tanulási folyamat elé néznek, és ez egy kiváló bizottság, azt kell, hogy mondjam, amíg eleget tudunk tenni a szavazóink elvárásainak, a polgárok elvárásainak. Mi vagyunk ugyanis az a bizottság, amely nem foglalkozik nemzeti vagy párt érdekekkel, nekünk a legfontosabb, hogy petíciós bizonyságként bizalommal legyenek velünk szemben. Ezt tartsák szem előtt a munkájuk során, kérem önöktől egész évben, meg években. Itt arról van szó, hogy Európai Parlamentként mi vagyunk a legközelebb a polgárainkhoz, és ezért a parlament legitimációjáért is felelünk. Most pedig remélem, hogy mindenki regiszt, mindenkit regisztráltak, aki jelen van, és magukkal hozták a szavazókártyájukat is a szavazásra jogosultak. tehát elhelyezzük a szavazókártyákat a megfelelő szavazógépbe, és ellenőrizzük, hogy kellő számú szavazásra jogosult van-e jelen. Igen, megnyitom a szavazást, ez egy ellenőrzési, egy teszt célú. Van, aki nem hozta el a szavazókártyáját? skal være 10 medlemmer fra EP. A néppártból 10 tagnak kéne jelen lenni. Megvannak? Aztán 9 kell a szocialisták és demokratáktól, 3 az ECR-től, 3 az Aldétól, és hárman a GUE NGL-től, hárman a zöldektől, és ketten az EFDD-től, és egy független. Van, akinél nincsen szavazókártya? Okay, så vil jeg... Øh... Jo. Mindenek előtt az elnököt kell megválasztani. Most kérem mondják el, hogy kit szeretnének jelölni az elnöki posztra. Parancsolj! Tim Eika. Eleanor Ivit javaslom. Van-e más javaslat? Cecilia Wikströmre teszek javaslatot. Mindkét jelölt elfogadja a jelöltséget? Igen. Akkor pedig szavaznunk kell. A következő módon szavazunk. Parancsolj. Azt akarom csak mondani, hogy vitát nem terveztünk be mára, ezért kérem a szakbizottságot, hogy legfeljebb két percben mondják el véleményüket. Köszönöm szépen. Azért vagyok jelen, hogy én is pályázzak az elnöki posztra a mai napon. Szeretném felhívni a kollégák figyelmét arra, hogy a fő feladatunk a polgároknak nyújtott szolgálat. Demokratikusan választottak meg bennünket, és online előválasztás is volt nálunk, mielőtt az európai választásokon részt vettünk volna. Ez egy precedens értékű eset. Igenis örülök annak, hogy a polgárok érdekében dolgozhatok, és kell dolgoznom. Ez egy hivatás, nem egyszerű szakma hogyha valaki képviselő, és már most szeretném felvetni azt, hogy a dehont rendszer, amelyel a kisebb frakciókat ö, próbálják figyelembe venni, nos, ezt figyelmen kívül hagyták, és ezért számos európai polgár akaratát is figyelmen kívül hagyják. Alternatív ideológiak másképp fellépő mozgalmakat kizártak az elnökök és az alelnökök megválasztása során, vagy legalábbis hátrányba hoztak megfelelő eszközökkel saját nevében, nevemben és a frakcióm nevében és az öt csillag mozgalom nevében mondom azt, amit mondok. Ez nem demokratikus és nem erkölcsös, ahogyan fellépnek. Itt egy oligarchikus rendszer próbál hatalmon maradni. És igyekszik kirekeszteni az újonnan fellépőket. A kérdésem az, hogy miért teszik ezt velünk, miért büntetnek bennünket, erre szeretnék választ kapni. A mai szavazás a demokrácia szempontjából visszalépést jelent, és remélem a jövőben nem így dolgoznak, hogyha az EFDD és az öt csillag mozgalom ügyelni fog arra, hogy ilyen ne forduljon elő többet. Cecilia Wikström, ön is szót kér? Köszönöm szépen, elnök asszony, büszke vagyok, és megtiszteltetés számomra, hogy jelölt vagyok ebben a jelentős presztist hordozó bizottságban a polgárok érdekében. Nem kívánok állást foglalni és ígérgetni, egy dolgot akarok mondani tisztességes és őszinte elnök kívánok lenni. Őszintén kívánom képviselni valamennyi tag érdekeit, kölcsönös bizalmat akarok, mindenki hozzászólhat, aki szeretne, és tényleges párbeszédre törekszem a tagok között, mint emberek között, politikailag megválasztott emberek között azt gondolom, hogy többet nem kell mondanom, mindent elkövetek az ennek érdekében, és mindenkit meghallgatok, és igyekszem segíteni valamennyi párt képviselőit a munkájában itt az agbizottságban. Mielőtt folytatjuk a munkánkat a szavazással, elmondom, hogy a GUE esetében póttagok vannak jelen, és ez össz, és elnézést kérek, a Marina Pionét helyettesíti Angelica Bellina, Sofia Sarkoferakat pótolja Anya Hasselkamp és Takis úr. Takis Hacsi Csokót helyettesíti. Penelopoles úr, asszony, a szocialisták és demokraták esetében Marlena Mitzit, Marian Belli képviseli, és az ECR-nél Wojciechowski urat Henen úr helyettesíti. Nos, akik Evi asszonyra szavaznak, azok a zöldet nyomják meg, akik Wikström asszonyra szavaznak, azok a piros gombot nyomják meg. Most megnyitom a szavazást. Megismétlem, jó? A megállapodások szerint Ma az elnök konferenciáján született ez a megalapodás. Úgy szavazzunk, hogy akik Evi asszonyt választják, azok a zöld gombot nyomják meg, akik pedig Wikström asszonyra szavaznak, azok a piros gombot nyomják meg. Megértette ezt? Mindenki értette ezek szerint? Azt hiszem, hogy a fordítási gond volt, de Na, németül mondja meg, vagy spanyolul? Most mértik, hogy miről van szó? Akkor megnyitom a szavazást. Yeah. Still five people to vote. Still five people to vote. Has Még öten nem szavaztak, mindenki szavazott akkor most? Van-e még valaki, aki nem szavazott, akkor lezárjuk a szavazást. Dennis, yeah, you have the figures here, and that means that... Itt vannak az eredmények. Ez azt jelenti, hogy Cecilia Wikströmöt megválasztottuk ezzel. And you come up here. Kérjük, fáradjon ide. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy megszavaztak. Evi asszonynak külön köszönet, meg vagyok győződve arról, hogy közösen egy nagyon jó együttműködést tudunk megvalósítani, kölcsönös bizalmat és tiszteletet, és ez a célom, Szeretnék szorosan együttműködni mindannyiukkal, függetlenül attól, hogy melyik tagországból éreztek, illetve, érkeztek, illetve mely politikai frakcióhoz tartoznak. Én fair eh, elnök szeretnék lenni, és mindenkinek eh, tiszteletben szeretném tartani a kéréseit. Ez egy nagyon speciális szakbizottság, ahogy ezt Auken asszony már elmondta. Azt gondolom, hogy a kölcsönös bizalomra épülő munka nagyon fontos, szeretnénk eh, hidakat építeni a polgárok felé, mind a 28 tagországon. Erre ugyanis szükség van. Tehát nagyon fontos, hogy a jó célokért továbbra is dolgozzunk, hiszen ennek a szakbizottságnak ez a célja. Még egyszer köszönöm szépen, egy kicsit meg vagyok hatódva, és biztos vagyok abban, hogy nagyon jó eredményt fogunk tudni elérni. Még egyszer köszönöm szépen, és akkor kezdjük a munkát. Okay. You have them in English also. Yes. I think it's sometimes it's easier that we are all who are not in Azt gondolom, hogy akik nem angol anyanyelvek, legalább annyira jók, és nem kell mindig tolmácsolást igénybe vennünk. a folyamathoz igazodnunk kell, a következő az alelnökök megválasztása. And can I have candidates? Mr. Acker? A jelöltek, Acker úr. Elnézést. Acker úr. Én Eleonora Évire teszek javaslatot. Mr. Jar? Jár úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is gratulálni szeretnék a kinevezéséhez, illetve a megválasztásához. A petíciós szakbizottságban azt gondolom, hogy jó eh, együttműködést tudunk majd folytatni a polgárok érdekében, ami az első alelnöki posztot jelenti, illeti Feragut asszonyt javasolja a népát. Eszteres Faragut asszonyt szeretnénk javasolni. further. Vannak-e még javaslatok? So it's green for Mrs. Evie. Zöld gombot nyomják meg, ha Evi asszonyt szeretnék. és piros gombot nyomjanak, kérem, hogyha a Ferragut asszonyt szeretnék megválasztani. The vote is open. Megnyitom a szavazást. Has everybody voted? Mindenki szavazott? Can we then close the vote? Akkor lezárhatjuk a szavazást. Results 31 in favor. 31 in favor. 31. 10 mellette. Elvi asszony mellett, és 24-en szavazták meg Ferragotta asszonyt. Congratulations! Gratulálunk! Kérem, csatlakozzanak hozzám. And then... So, now we need to, to vote for the second vice chairman. Most a második alelnök megválasztása következik, jár úr. E a néppárti frakció nevében szeretnék egy javaslatot tenni, mégpedig a második alelnökre, Roberta Culavhó asszonyt szeretnénk javasolni. Eka? Okay. Eka úr, Elker úr, Eleonora Ívire teszek javaslatot. Akkor zöld, Metzola asszony, zöld gombot nyomjuk meg, a re, piros gombot pedig Ivi asszony esetében. Megnyitom a szavazást. Now the vote is closed. Zárom. 20 azok száma, akik Metzola asszonyt támogatják, és Évi asszonyt pedig 11-en. Metzola asszony jelen van? Nincs jelen most, ő, ő tehát a második alelnökünk. Akkor a harmadik eh, alelnököt választjuk meg. Kérem, tegyenek javaslatot, parancsoljon. Marlen Misire teszek javaslatot. Van-e további javaslat? Alker úr, Eleonora Ivi. Micsoda meglepetés. Okay, so it's... Jó, akkor zöld, Mici asszony, és piros szín ivi asszony. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Az eredmény ugyanaz, mint az előző alkalommal. Megnyitom a szavazást. A negyedik. Igen, várjuk a javaslatokat. Parancsoljon Alkerő. Eleonora Ivi. Jár úr. Jár úr, öné a szó. Szeretném hangsúlyozni, hogy a nép párti frakció nem hibás abban, hogy a polgárok megválasztották a legerősebb frakcióba, ennek persze hatása van. Negyedik alelnökre javaslatot teszünk Csáki Pál úr személyében. Köszönöm, Jár úr. Hmm, zöld. Igen, megnyitom. Van-e további javaslat? Első alkalommal találkozunk ezzel, hogy eh, eh, hagyományokat nem tartunk be itt a parlamentben. Egy, eh, van itt egy frakció, amely teljesíti a feltételeket, és nem hagyhatjuk figyelmen kívül és azt gondolom, hogy jár úr érvelése, hogyha látom, hogy mi történik, és mi történt itt a frakcióban, a néppárt azt mondja, hogy mi vagyunk a többség, mi vagyunk a legnagyobbak, mindenki minket követ, és eh, most nem hallottam korábban ezt az érvet itt. Köszönöm. Ez egy állásfoglalás volt, amit hallottunk. Folytatjuk a szavazást. Kívánna még valaki hozzászólni? Parancsoljon. az ECR frakció nevében a következőkre hívom fel a figyelmet. Két további szakbizottságban tettünk javaslatot jelöltökre, amelyek az öt csillagmozgalmat képviselték volna, és őket is elutasították. A de Hont módszert figyelmen kívül hagyják. Ez az, amely eddig működött, és azt látom itt, hogy a kollégák, a képviselők elutasítják a mi jelöltünket, és a nép párt képviselői azt mondja, hogy a de Hont módszert alkalmazták. Ez így nem igaz, ennek véget kell vetni. Igenis, mi ellenezzük azt, hogy frakcióként kirekesszenek bennünket. Nem fogadjuk el ezt az eljárási módot, mert mindenek előtt az öt csillag jelöltjeit kirekeztik ki, ezt egyértelműen szeretném szögezni. Köszönöm szépen az állásfoglalást, most pedig szavazunk. Két jelöltünk van, Csáki Pál, zöld, és piros uh, Iven Megnyitom a szavazást.